jegyzőkönyvet. Peter Mack és Glenis Wilmot lemondása után az Európai Parlament szeptember 1-től és október 3-ától felmenti ezt a két képviselőt, és erről tájékoztatja az illetékes nemzeti hatóságokat. Maria Gabriel, az Európai eh, Parlament, az Európai Tanács, illetve Bizottság kinevezettjeként Herbert Reul, Észak-Vesztfália regionális kormánybeli kinevezése, illetve Gálpelc Ildikó európai számvevőszéki kinevezése óta figyelembe veszi azt, hogy helyük megüresedett, és erről a nemzeti illetékes haték, hatóságokat értesíti. Louis Elliot esetében ugyanezt történik július 21-i hatállyal. Málta a Német Szövetségi Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Francia Köztársaság a következő személyeket jelölték ki, Francis Amit Dimet, Fran- Denis Radke, Jonathan Bullock, illetve Franz Jamé és Baroness Nosia Mobarik kinevezése június 24-től június 24-től e, augusztus 1-től és július 21-től, illetve szeptember 8-ától fogják felváltani a kollégákat, és őnekik most, őket szeretném most köszönteni, és természetesen az eljárási szabályzat értelmében köszöntöm őket a parlamentben.